Comunico di aver ricevuto dal gruppo Az Egyesült Baloldaltól Nikola Boljariucs nevében kaptam egy ezzel kapcsolatos észre, kaptam egy kinevezési kérelmet, van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a kinevezést.